Einen schönen Nachmittag für alle. Ich würde einfach mal anfangen wollen und bitte alle. Szép jó napot mindenkinek, elkezdjük az ülést, és szeretnék mindenkit arra kérni, hogy kicsit figyeljenek rám, ez kedves dolog lenne, mert rögtön előre is meg is mondom, hogy ezt az ülés az egész világon nézhetik, úgyhogy jó lenne, ha nem azt hallanák, hogy mindenféle butaságokat hordunk össze. Sie kennen alle Nos, ismerik a javaslatunkat a mai napi rendet illetően. Először szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzés, kritika, van-e módosításra való javaslat, ez sincsen, akkor viszont a napi rendet elfogadottnak tekintem. Ahogy már mondtam, ezt az ülést az interneten követni lehet. Ezen kívül, mint mindig, ami az elnököt és az elnök feladatait illeti. Egyik feladat az, hogy az előre lefoglalt tolmácsolási kapacitást teljes mértékben kihasználtuk-e, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, Úgyhogy végül egy nagyon fontos kérdés. A FEM szakbizottság, a Női Jogi Szakbizottság egy közös meghallgatást tervez velünk. A nemi esélyegyenlőségről és a professzionális és családi élet egy elősségéről március közepén lesz, egy délutáni időszakban természetesen meg fogják kapni a meghívókat, és természetesen nem csak a nők, hanem a férfiak is itt. Most pedig Őri úr szót kért, úgyhogy megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, még mielőtt Köszönöm szépen, elnök asszony. Még mielőtt neki kezdünk a, a napirendnek itt a, a közlemények kapcsán, szeretném megkérdezni a bizottság elnökségét, hogy igaz az a hír, amit hallottunk, hogy a bizottságtól érkezett egyfajta válasz a kételjeinkre vagy kérdéseinkre vonatkozóan a legrászorultabbak segélyezési alapjával kapcsolatban. Annak is az a pontja, az a vitatott pontja, amely a szociális diszkontokkal, angolul social grocery-vel kapcsolatban a bizottság álláspontját fejti ki. Amennyiben igen, akkor természetesen azt gondoljuk, hogy a bizottság tagjainak az érdeklődésére is számot tart. Tehát kérem, hogy ezt rögzítse elnök asszony, hogy ez iránt érdeklődtünk, hogy mi a helyzet a van-e ilyen levél a bizottságtól, és ha ilyen, akkor mikor ismerhetjük meg? Köszönöm szépen a szót. Jetzt haben wir hier irgendein Problem. Ich den falschen Knopf gedrückt. Bocsánat, a rossz gombot nyomtam meg, mondja az elnök, az csöngött. Sajnos kielégítő választ nem tudok adni önnek, de Pervons Perezzel fölveszem a kapcsolatot holnap majd tudok vele beszélni. Kérem, adjon nekem még néhány óra hosszát, hogy egyeztethessek vele, és remélhetőleg kielégítő választ kapunk majd. Egyébként engem is nagyon érdekelne ez, de tényleg nem tudom a választ. Jó, rendben, akkor még egy hozzászólás. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Említette hogy ez a szakbizottság és egy másik szakbizottság együtt meghallgatást tervezze. egy olyan napot említett, mit említett? Március 19, 16 óra és 18 óra 30 között, tehát március 19-e. És ezt meg is kapják írásban is, hogy betervezhessék a napirendjükbe és a programjukba. Ezt tényleg egy olyan kérdés, ami mindenkihez közel áll. Akkor megnézem még egyszer a jegyzőkönyveket. Ezekkel kapcsolatban van -e ellenvetés. Írásbeli ellenvetést nem kaptam, és úgy látom szóbeli ellenvetés sem lesz. Akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak nyilvánítom, és ezt megtekinthetik írásban. Akkor kezdjük az első tartalmi ponttal, ezt pedig a kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása. Ez a kiegészítő nyugdíj, ez kb. már tíz éve létezik, és azóta foglalkozunk vele. Ria Omen Reuten asszony a jelentéstevő, és a tárgyalások lezárultak. December 4-én a Kóreper nyilván rábólintott a tárgyalási egyességre, mi is rábólintottunk ebben a szakbizottságban még decemberben. Most pedig arról van szó, hogy a tanács is rá fog bólintani erre az egyességre, csak még vannak nyitott kérdések, a nyelvek egyensúly és technikai kérdések, utána pedig ha ez megvalósult, és hát nem áll semmi az útjában, akkor végre a plenárison még ebben a jogalkotási periódusban rábólinthatunk erre. Ennek nagyon örülnék. Nagyon fontos, hogy minden mobil és munkavállaló élhessen ezzel a jogával, és ne büntessék meg azért, mert egy másik országban vállal munkát. Akkor Rojtan asszony abból indulunk ki, hogy dece- az elnök december 17-ét mondott, akkor rábólint a tanács. Én minden esetre várom, hogy nagyon gyorsan történjen ez. Tehát de február 17-én a tanács rá fog erre bolintani ebből indulunk ki. És Reméljük, hogy a második plenárison, februárban, Strasbourgban mi is letárgyalhatjuk. Ez viszont azt jelenti, hogy itt a szakbizottságban március 18-án szavazhatunk, és áprilisban újra a plenárisra kerül. Van-e kérdés, nincsen kérdés, akkor áttérhetünk a következő pontra. A következő pont pedig Őri úrnak az időközi jelentése egy tanácsi döntésről a háromoldalú szociális csúcs találkozót illetően, növekedés és foglalkoztatás. Úgyhogy megadom a szót Őri úrnak, tessék. Köszönöm a szót, elnök asszony nem egy bonyolult és nem egy nagy jelentésről van szó, viszont az érintettek számára fontos ügyről, nevezetesen arról az intézményről, amelyet háromoldalú szociális találkozónak nevezünk. Itt a cél és a szándék valójában az, hogy az európai csúcs, tehát az állam és kormányfők európai csúcsa előtt annak napirendjéhez kapcsolódóan mód legyen megismerni a szociális partnerek álláspontját, véleményét, javaslatait. Ennek a háromoldalú szociál, úgynevezett szociális csúcsnak van egy jogszabályi háttere, amelyet meg kellett változtatni hozzáigazítva a Lisszaboni szerződés új szabályhoz és új kereteihez. Ahogy azt már a múltkor elmondtam, mind a szociális partnerekkel, mind a tanács, mind a bizottság képviselőivel találkoztam, egyeztettem, sőt ma reggel a szakszervezeti intergroup kapcsán a szakszervezetekkel még egyszer találkoztam, tehát azt gondolom, hogy teljesen látjuk azt, hogy ki mit gondol erről a kérdésről. Hozzátenném még azt, hogy különböző lobby, lobby aktivitások is megjelentek, mind szakszervezeti, mind munkáltatói oldalról. Részben egyes ágazati szakszervezetek szeretnék elérni, hogy teljes joggal ők is ott legyenek, ne csak abban a körben, ahogy az Európai Szakszereti Szövetség, mint hivatalos partner az Európai Uniónak szervezi a munkáltatók álláspontjainak az ismertetését, és a munkáltatói oldalról is az Eurochambers és a nemzeti kamarák komoly lobby tevékenységet folytattak annak érdekében, hogy ők is ott szeretnének lenni. A partnerek, akik a jelenlegi rendszerben részt vesznek, ezt nem szeretnék. Azt gondolják, hogy kevés az idő ezeken a csúcsokon, így is elég sok protokoláris e, elem terheli. Ők szeretnének minél több időt a tényleges e, eszmecserére folytatni. Abban az értelemben viszont támogattam, és a módosítások között ez szerepel az igényt, hogy külön alá hangsúlyozzuk bevenni, javasoljuk a szövegbe, hogy mind a, az Európai Szakszervező Szövetség, mind a BizniK Europe köteles a legteljesebb mértékben tájékoztatni a tanács és a bizottság résztvevőit arról, hogy az egyes ágazati és egyéb érdekképviseleti szervezeteknek mi volt az álláspontja. Tehát nem egyszerűen csak megtehetik ezt, hanem azt javasoljuk, hogy ez kötelezettsége legyen azoknak, akik ott ülnek. Egyébként pedig azt javaslom, hogy respektáljuk, hogy valóban védjük meg azt az eredményt, ameddig eljutottak. Mind a munkáltatók, mind a szakszeretek azt mondták, hogy a ami a bizottság javaslatában szerepel, az lényegében szentesíti az évek során kialakított gyakorlatot, és ezt ők eredménynek tartják, és kérték, hogy ezt védjük meg. Én azt gondolom, hogy ezt meg is ö, ö, tesszük. A két kompromisszumos javaslatot ö, ö, terjesztettem be. Az alkompromisszum az lényegében a szocialistáknak és az áldéknak egy-egy javaslatát összevonja egy közös javaslatba. Nincs probléma mind az de mind a szocialisták, mind a zöldek, mind a néppárt támogatja. Vita van a szocialisták és közöttünk a B kompromisszumot illetően. Ugye ez egy új elem, amit a parlamenti vita kapcsán jelent meg, nevezetesen azt, hogy a parlament részt vehessene megfigyelőként ezen a háromoldalú szociális csúcson. Az eredeti szocialista javaslat egy parlamenti delegációt küldene erre a szociális csúcsra, ezt mind a munkáltatók, mind a szakszervezetek elutasítják, és azt mondják, hogy nem tartják jó ötletnek, éppen azért, mert nagyon szűkre szabott az idő, és ezt szeretnék minél hatékonyabban kihasználni. Én tettem egy kompromisszumot, hogy ha akarják, ahogy megtehetik azt, hogy adott napirendhez kapcsolódóan más elnökségeket a, a három a, a trojka, az elnökségi trojkának előző és következő tagjából a témákhoz kapcsolódó minisztereket meghívjanak, ha úgy gondolják, meghívhatják a Parlament Szociális Bizottságának elnökét is. De azt gondolom, hogy ez a szociális partnerek tanácskozása, nekünk parlamentnek van lehetőségünk kifejteni a, a államfői csúcsal kapcsolatban előtte is, utána is a véleményünket, még határozatokat is szoktunk hozni ezzel kapcsolatban a parlamentben. Nem gondolom azt, hogy nekünk, hogy mondjam, egy, az ő szándékuknál több járna az ő tanácskozásukon, hisz ez az ő tanácskozásuk. Azt javaslom, hogy respektáljuk azt a jogukat, hogy ők döntsenek arról, hogy kit akarnak meghívni a saját ö, ö, ö, tanácskozásukra, úgyhogy én ebben az értelemben terjesztettem a módosító indítványt. A szocialista javaslat, amit én nem tudok támogatni, az, az lényegében kötelező jelleggel előírná azt, hogy de meg kell hívni és részt vehessen a, a, a Parlament Foglalkozata és Szociális Bizottságának az elnöke. Én az előbbi okok miatt azt gondolom, hogy helyesebb, hogyha a szociális partnerekre bízzuk, hogy ők a saját konzultációs találkozójukon a tanácsal és a bizottsággal, kit látnak ott szívesen és kit nem, kit tartanak hasznosnak és adott esetben kit nem, is ilyen értelemben ezt, a, ezt javaslom a, a B kompromisszumnak. Én azt gondolom, hogy a, a, a, annak lehet előnye, hogyha ott vagyunk, folyamatosan foglalkozunk, társjogalkotók vagyunk, tehát lehet nekünk érdekeltségünk abban, hogy lássuk, hogy mi zajlik ott, de mondom, ez alapvetően a szociális partnereknek a. Szóval nem támogatom Becker kollégámnak a módosítását, amelyik beleszólna abban, hogy a szakszervezeti képviselők, a munkahelyi képviselők milyen összetételben menjenek oda. Azt gondolom, hogy az a gyakorlat, amit kialakítottak a szociális partnerek, az megfelelő, azt kell respektálni. Tehát ahogy végül is nem úgy tűnik, hogy nincs értelme újabb szereplőket bevonni, tovább komplikálni a, a, a folyamatot. Ez nem csak a munkáltatókra, hanem a szakszervezetekre is vonatkozik. Ezért tehát nem támogattam, egyébként pedig azt gondolom, hogy viszonylag nagy egyetértés van a javaslat mögött, úgyhogy remélem, hogy gond nélkül tudunk szavazni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ja, vielen Dank. Igen, Köszönöm szépen, kedves őri kolléga, most pedig az árnyék előadó a szocialisták részéről. Claude Baldahino, megadom a szót. Thank you, Madam Chair, again. Köszönöm, elnök asszony. Először is az együttműködést sikerült kialakítani ebben a kérdésben. Ma reggel is egy nagyon gyümölcsöző megbeszélésünk volt a szakszervezetekkel. És tájékoztattak bennünket a szociális partnerek igényeiről a szakpolitikák kialakításával kapcsolatban. Utalnék arra, amit Őri úr is elmondott, a megfigyelő, megfigyelő státusszal kapcsolatban. Az a véleményünk, hogy a, az elnöknek megfigyelői státusza lenne ezen a háromoldalú csúcson. Ő ezzel egyetértünk, erről is szól ez a kompromisszumos módosító amelyet amelyet a Foglalkoztatásügyi Bizottság elnöke nem támogat. Úgy tűnik, hogy változnak az álláspontok. és beszéltünk a parlament szerepének a változásáról, tekintettel a felelősségünkre a szociálpolitika és a foglalkoztatás politika területén. Nagyon örülünk annak, hogy megkapjuk ezt a megfigyelői státuszt a foglalkoztatásügyi szakbizottság elnöke számára a háromoldalú csúcson. Van egy másik kérdés is, amelyet nem támogattak nevezetesen hivatkozás a bizottság részéről, hogy ez egy alkalom az európai szemeszter folyamatának a, és a szociális partnerek bevonására. Ugyanakkor kérdés, hogy a valóságban milyen hatása van az intézkedéseknek, úgyhogy levonva a következtetést a megbeszélésekből, azt hiszem, hogy kompromisszumra tudunk jutni. Köszönöm. Már más nem kért szót. Marian Harkin esetleg? Nem? Mann úr. De akkor Harkin asszony? Nincs itt. Karima Deli sincs itt. Patrick sincs itt, McIntyre asszony sincs itt. Úgyhogy valószínűleg az irodájukból követik az árnyék előadók, úgyhogy Thomas Mannnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, pedig live sokkal érdekesebb az egész, úgyhogy szeretnék megkérni a szociáldemokratákat nagyon nehéz így kompromisszumot elérni, tehát nem lehet megszabni, hogy valaki mit tegyen. Igen, a parlamentnek vannak bizonyos jogai, hogy ha ők megegyeznek akkor a szociális partnerek egymás között, akkor mi azt támogatjuk. De az, hogy mi megfigyelőként ott kell, hogy legyünk, szerintem nem kell, hiszen ha beszámolnak nekünk így is, úgy is, hogy mi történt ott, akkor nem kell ott lennünk. Úgyhogy szerintem mi nem kell, hogy kapjunk megfigyelői státuszt. Nagyon sok küldöttségről tudjuk, hogy majd akkor nagyon szépen kikoszmetikázzák őket, oda küldik őket. Nem, nincs erre szükség, egyébként jogi kötelezettség sincs hiszen nagyon sok éve és nagyon sok évtizede együtt működünk, van közös együttműködési alapunk, teljes mértékben egyetértek őri úrral, nincs szükség megfigyelői státuszra. Én azt gondolom, hogy a szociális partnereinket barátoknak nevezhetjük, és ez egy nagy hagyomány már, és mm, nincs itt kompromisszumra szó, vagy, vagy. Ezért aztán azt gondolom, hogy Őri Csabának a jelentése nagyon jó. Egyébként ez volt az előadónak is a kérése az első kompromisszumost, illetően a zöldekkel kapcsolatban. Szerintem ezt kövessük, egy nagyon jó a kompromisszum, úgyhogy elfogadható mindenki számára. Köszönöm. Elnök, akkor angolul folytatom. Marian Harkin Most tárgyaljuk a háromoldalú szociális csúcs találkozót őri kollégától, és meg szeretném kérdezni tőled, hogy szeretnél ezt szót kérni? Mert ha igen, akkor most kapod meg. Thank you very much. Apologies for... Köszönöm szépen. Elnézést, hogy késtem. Először is van egy kérdésem a bizottsághoz. Elolvasván a szöveget, most ö, a B kompromisszumot kompromisszum van előttem, és elolvasván a bizottság szövegét, úgy látom, hogy a menetrendtől függően az elnökségek és bizottságok elnökei is meghívhatóak. Angolul olvasom, tehát az szerepel az angol szövegben, hogy részt vesznek, participate, take part. Itt az angol szövegben azt szerepel, hogy take part. Kérdésem, hogy megfigyelőként, vagy pedig ők tényleg részt vesznek, belefolyhatnak. Tehát a foglalkoztatásügyi ö, bizottság elnöke és az Európai Parlament elnöke. Jó lenne, hogyha ezt tisztáznánk, mert hogyha megnézzük a mi B kompromisszumos javaslatunkat, akkor ott a foglalkoztatásügyi és szociális ügyi bizottság elnökét is meghívják részvételre, és ő nem megfigyelő lenne, hanem valóban részt vehetne az ülésen. Tehát annak érdekében, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, szeretném hallani a bizottság véleményét. Ez nem világos a szövegben. A másik dolog, hogyha ezt sikerül tisztázni, azt gondolom, hogyha az a véleményünk, hogy a szakbizottság elnökének valóban részt kell venni a folyamatban, és szerintem igen, akkor szerintem ez nem szabad, hogy a napirendtől függjön, hiszen a napirend mindig is a foglalkoztatásügyről fog szólni. A szociális csúcsnak ez a lényege, ez a célja. Ami pedig a többi minisztérium, minisztert illetve a többi minisztériumból, például a mezőgazdasági, gazdasági ö, minisztériumokból és más biztosok, akiknek nincsen közvetlen felelőssége a foglalkoztatásügyi és szociális ügyekben, az ő esetükben, hogy a napirendtől függően ez értelmezhető, de mivel a napirend mindig a szociális és foglalkoztatás ügyekről van szó, ezért a véleményem szerint a Foglalkoztatás és Szociális Ügyi Szakbizottság elnökének mindig részt kell, részvételi joggal kell rendelkeznie, nem csak a napirendtől függően. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Marian Hakinnak. Most pedig meg szeretnénk kérni majd a bizottságot meghívni ide, hogy válaszoljanak néhány kérdésre, sőt az eljárással kapcsolatban is lenne néhány kérdésünk. Jean-Paul Triká úr, ha jól tudom, nekem ezt mondták, itt van? Nem ő, hanem valaki más. de a szociális párbeszéd és ipari viszonyok osztálytól vannak. Kérem, mutatkozom be. Merci, Chair. Uh, Bianca Bussiok, Unité Dialogue Social. Uh, je suis... Köszönöm, elnök asszony. Jean-Paul Trékárt helyettesítem a szociális párbeszédtől vagyok. Az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban röviden azt szeretném válaszolni, hogy a megfigyelői státusz jelenleg nem létezik. Tehát a három ö, oldalú ö, csúcson nincsen ilyen státusz. A két delegáció, két intézmény delegációjának részvevőjeként van lehetőség ilyen részvételre. Így lehet részt venni a háromoldali szociális csúcs találkozón. Remélem ez egy kicsit segített tisztázni a dolgokat. Ja, um, ich würde da aber noch mal nachfragen wollen. Akkor azért szeretnék visszakérdezni, bár a szokásos eljárás nem ez, de nekem szükségesnek tűnik ez, mert szerintem nyitott néhány kérdés. Akkor úgy kell ezt értenünk? hogy az eljárás nem lehet lezárni, mégpedig azért, mert nagy Britanniában és Németországban ezzel kapcsolatban még vita folyik? Erre tud reagálni? És Öri úr, önnek is van kérdése? Vagy csak össze akarja foglalni, mert a vége mindenképpen szót kap. Tehát kérném ezekre a kérdésekre a választ az eljárással kapcsolatban? mert ez nagyon fontos lenne számunkra. Merci, Chair. Um, effectivement, le fait... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság javaslata azon az alapon, azon a tehát a 351-es cikk alapján született. Ez a folyamat bizonyos országokban, Németország és Egyesült, az Egyesült Királyság is ide tartozik, ratifikációt igényel. Ez pedig elég hosszú időt is igénybe vehet. Tehát ez a javaslat mindenféle javaslatot kellene, hogy tartalmazzon, amely a 351-es cikken alapul. Ez így egyszerűsíteni, a, megkönnyíteni a helyzetet, de ez több hónapig tarthat. Ez az oka annak, hogy jelenleg ez a két ország nem tudja ratifikálni ezt a jogi anyagot. Äh, Köszönöm szépen, és Őri Csapának visszaadom a szót. Hát nyilván az, hogy az egyes országokban a ratifikációs folyamat meddig tart és hogyan tart, erre nekünk itt nincs befolyásunk. Viszont az is igaz, hogy ha bár valójában egy technikai jellegű módosításról van szó, amely lényegében szentesíti a kialakult gyakorlatot, ezért valószínűleg senki nem érdekelt abban, hogy elkezdjük alapvetően fölforgatni azt, ami itt van. Maguk a szociális partnerek is azt mondták, hogy ők elégedettek a bizottság javaslatával, hisz azt szentesíti, amit ők elértek és kialakítottak az eddigi gyakorlat során. Én tehát óvakodnék attól, hogy nagy változtatásokat akarjunk. Az én módosító indítványomban azért szerepel úgy, hogy ez az utolsó mondat az, amelyik angolul ugye így szól, hogy depending on the agenda, other ministers from the three presidency and other commissioners may also be invited to take part. Én egyszerűen annyit javaslok, hogy ide tegyük be a, a President of the Social Affairs, Employment and Social Affairs Committee of the European Parliament de hangsúlyozom, az alapelv az az, hogy maguknak a szociális partnereknek kell dönteni arról, hogy kit hívnak meg, és azt gondolom, hogy ez egybevág azzal, amit a a bizottságtól is hallottunk. Nem gondolom azt, hogy nekünk föl kell forgatni most ezt az egész rendszert, és azt mondani, hogy mi pedig úgy gondoljuk, hogy ne kötelező résztvevői ne. Nem három oldalú, hanem négy oldalú kell, hogy legyen a találkozó, mert a parlament is ott akar lenni. A parlament a maga napirendjén beidézi a bizottság elnökét, a tanács elnökét, beszámoltatjuk arról, hogy mi volt a szociális csúcson, erről véleményt nyilvánítunk, megvan a módunk arra, hogy ezt elmondjuk. Még annyi, hogy szerintem egyébként ezen a szociális csúcson Szociális annyiban, amennyiben a szociális partnerek ott vannak. De a napirenden valószínűleg az szerepel, ami a tanács napirendjén fog majd szerepelni, azokhoz a kérdésekhez mondják el a saját álláspontjukat, saját ö, ö, ö, véleményüket. Tehát ez is indokolja azt, hogy ne, ne akarjunk mi itt most pápák lenni, a, vagy pápábbak lenni a pápánál, örüljünk annak, hogyha adott esetben úgy ítélik meg a szociális partnerek, hogy szükség van ránk, és oda hívnak minket, de egyébként hagyjuk meg, hogy ez az ő tanácskozásuk legyen. Ők informálják a saját álláspontukról a, a, a, az Európai Tanácsot. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Äh, damit schließen wir die Köszönöm szépen, akkor ehhez a ponthoz lezárom a vitát. Holnap szavazunk, és valószínűleg a plenárison márciusban találkozunk ezzel a témával, és napirendre kerül. Kedves kollégák! Most pedig a következő jelentés következik, amiről holnap szavazunk, ma még beszélhetünk erről, ez pedig nem más, <clears throat> mint Jutta Steinruck véleménye a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flotta kapacitási politika. Úgyhogy Jutta Steinrucknak megadnám röviden a szót, hogy ismertesse ezt a témát, és aztán az árnyék előadók kapnak szót, tessék. Köszönöm szépen, Elizabeth. Először minden árnyék előadónak köszönetet szeretnék mondani, nagyon intenzíven és konstruktívan működtek együtt. Hadd térjek vissza arra a vitára, ami folyt a módosítókkal kapcsolatban. A szakbizottságban sok szó esett erről, azért, mert azt rották fel nekem, hogy egy szociális alapot szeretnék hoz, létrehozni ebből az alapból, ami tulajdonképpen egy környezetvédelmi alap. Na most én a bizottság javaslatából hagy idézek, a nyolcadik cikk csak a szociális aspektusokra vonatkozik, ezeket az intézkedéseket azonban oktatás területén lehet alkalmazni, hogy az ágazatot erősítsük, az innovációt és környezetbarátabb módszerek alkalmazását lehet a, támogatni. Tehát én nem akartam valami újat bevezetni, hanem a nyolcas cikket értelmeztem, és azt követtem. A lényeg az, hogy sikerült két kompromisszumot kötnünk, az A kompromisszum, hogy az információt mm, nyújthassuk, a B pedig tovább kell képezni a tulajdonosokat és a munkavállalókat is. Amit sajnálatosnak tartok, hogy a néppárt és az ALDE nem akartak tábabb értelmezésű kompromisszumokat támogatni. Sokat beszéltünk arról, hogy a szociális partnerek itt ebben a témakörben nagyon érintettek, és számomra nagyon fontos lett volna, hogy mind az alkalmazottakat, mind a felállított vállalkozásokat támogassuk a belvízi hajózás területén, és formálisan is bevonjuk a munkáltatókat és a munkavállalókat, mert hát mind a két csoport szociális partnernek minősül. És a szociális partnerek nagyon is jól tudják, hogy mik a szükségletek, különböző álláspontokat, véleményeket hozhatnak a vitába, és szerintem fontos lenne velük egyeztetni. Nos, még egyszer akkor rávilágítottam arra, hogy itt a szakbizottságban miért a szociális aspektusra akartunk koncentrálni, és nem a környezeti aspektusra. Ezért születtek ezek a módosítók. Köszönöm. Vielen Dank. Ähm, ich sag mal, Köszönöm szépen. Árnyék előadók. David Kaza, a néppártról. Nincs itt. Danuta Jezeviecka, David Kaza megbízásából. Tessék. Dziękuję Pani Przewodnicząca. On behalf, on behalf... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Steinrock asszonynak a vélemény elkészítésért és a kész szellemért. A néppárt támogatni tudja az A és a B kompromisszumos javaslatot. A többi módosítót azonban nem vál, támogatjuk, amelyek az ESA hatáskörét változtatnák meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Danuta. Azt hittem, hogy te magad is hozzá akarsz szólni, de nem, jó. Akkor az Alde részéről, Philip de Bakker? Nem. Philip Benyon? Yes, I, I'm speaking on behalf of... Uh... Köszönöm. Igen, Philip de Becker nevében szólalok fel. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Ő megszervezte az árnyék előadók találkozóját, ahol két kompromisszumban sikerült megállapodni. A bizottság jó javaslatot tett, és tisztázza azokat a helyzeteket, amelyek esetében az alapot fel lehet használni, ugyanakkor ezek a források korlátozottak, és a flották kizöldítésére és a hajók modernizálására kell korlátozni a felhasználását. 35 millió euró van csak az alapban. És rengeteg hajó illetve uszály használatban van az EU-ban. A belvízi hajózási szektor mély válságban van, és érdemes lenne innovációra költeni a pénzt, illetve hogy vonzóbbá tegyük a szektort a fiatalok és a szakemberek számára. A pénz felhasználásának korlátozása nem biztosít megfelelő ösztönzőket. Hogyha sikerülne kibővíteni a felhasználását, akkor le, ki lehetne zöldíteni a szektort, és lendületet adna a szektornak. Köszönöm. Um. Köszönöm szépen. A zöldek részéről én vagyok az árnyékelőadó, és mivel senki más nincs itt, mint árnyékelőadó, és nem kért szót, ezért elmondhatom, hogy mi, mint zöldek, nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, és körülbelül úgy néz ki, mint ahogy mi ezt elképesz, elképzeltük, legalábbis ami a saját módosítónkat illeti. És remélem, hogy holnap sikeresen szavazunk. Most pedig a bizottsági a szó. Theologidis úr. Ja, Sie haben das Wort, bitte. Thank you very much, Madam Chair. Yes. Köszönöm, elnök asszony. Igen, nagyon jól mondta a nevemet. Először is szeretnénk köszönetet mondani az előadónak az alapos és gyors munkáért. Talán tudják, hogy a TRAN bizottságnak hasonló a véleménye, és a tanácsé is, úgyhogy már folyt, folynak a tárgyalások, úgyhogy valószínűleg megoldható megállapodást kötni, még a jelenlegi mandátum során, március vagy április környékén. Nagyon nagyra értékeljük a munkát. A bizottság támogat minden olyan módosítót, amely az innovációval, az éghajlattal és a környezetvédelemmel kapcsolatos. Támogatjuk azokat a módosítókat is, amelyek az információval, tájékoztatással foglalkoznak. Bár ez nem lehetne kötelező, nem, kell, nem szabad, hogy kötelező köztes lépés legyen, mert akkor az egész szektor arra kellene, hogy várjon, amíg mi tájékoztatást nyújtson. Ez nem szabad, hogy előfeltétel legyen, hanem könnyítés kell, hogy legyen ez a tájékoztatás. Ami a tulajdonos üzemeltetőket illeti, és a belvízi tulajdonos üzemeltetőket, a szárazföldi tulajdonos üzemeltetők köre olyan széles, hogy így azok is részesülhetnek az alapból, akik korábban nem tudtak részesülni belőle. Ez további tisztázást jelent. Végül a végére hagytam azt a kérdést, amelyben alapvetően egyetértünk, de nem azzal, ahogy ez itt megjelenik. Egy szociális alap létrehozása. Teljes mértékben egyetértünk az előadóval abban, hogy ez a javaslat nagyon szociális szellemű, szellemiségi javaslat. Valójában, a, ha csökkentjük a kapacitást, az azt jelenti, hogy a piacok, illetve a hajók kilépnek a piacról, ugyanakkor emberek is kilépnek a piacról. Ennek szociális alapja van. És ez tovább erősíti az, hogy az eredeti javaslat csak a tulajdonosokat célozta volna meg, hogy csak ők profitáljanak belőle, de most minden hajó üzemeltető profitálna belőle, tehát nem csak a kapitány, hanem a személyzet is. Véleményünk szerint ez elegendő. Amikor a szociális partner szót megemlítjük, miért félünk ettől? Nem titok, hogy a szociális partnerek közötti megállapodás nagyon időigényes folyamat. Én személyesen végigéltem a munkaidővel kapcsolatos megállapodást a belvízi hajózás szektorban, és ez 7 évig tartott. 2006-ban kezdtük, és az első ülés tavalyi évben volt egy másik a kikötőkben való pihenőidővel kapcsolatban. Tehát ez nagyon időigényes folyamat. Ugyanakkor arról van szó, hogy ezeket a kisebb rendelkezésre álló alapokat rendelkezésre bocsássuk, anélkül, hogy fölöslegesen bonyolítanánk a felhasználásukat. 99 óta itt van ez az alap, és még soha nem használták semmire. Tehát a lényeg az lenne, hogy megkönnyítsük ennek a felhasználását. Azon az alapon, hogy ez egy nagyon is szociális szellemű javaslat, és nem szabad bonyolítani a felhasználás folyamatát. Arra kérjük Önöket, hogy vizsgálják felül az álláspontjukat holnap. Köszönöm szépen. Köszönöm, és végül az előadó. Juta, tiéd a szó. Igen, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a szociális partnereknek a szerepe igazából nagy hagyományokra és tapasztalatokra épít itt is. A tagállami tapasztalatok azt mutatják, hogy mint a vállalkozások vezetésében, mint a vezetésben való beleszólásban ott működnek legsikeresebben, ahol bevonják a szociális partnereket. Úgyhogy nem arról van szó, hogy az a része a szociális partnereknek, akiket kizár a bizottság explicite, azok komplikálnák a helyzetet, hanem még egy plusz rálátást biztosítanának nekünk. Arról van itt szó, hogy az embereket támogassuk, azokat is, akik a hajókon személyzetként dolgoznak. Egyébként Köszönöm, hogy utalt arra, hogy az alapot sohasem használták, ezért igazították ki a nyolcas cikket, ezért mondta azt a bizottság, hogy a szociális aspektusokra is kiterjedjen. Én nem hiszem, hogy a nyolcas cikknek az lenne a célja, hogy, hogy mondjam, ökologizálja a belvízi hajózást. Na mindegy, a lényeg az, hogy majd holnap meglátjuk a szavazás eredményét. Ez egy jó esély arra, hogy a szociális partnerséget tiszteletben tartsuk minden oldalról. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Ahogy már mondtam, holnap fogunk szavazni erről még hozzá a Transzakbizottságban is szavaznak február 20-án, és azt várjuk, hogy ez a téma szintén áprilisban kerüljön a plenárisra. Most pedig kicsit elakadtam. Mert szerkaszúré a következő jelentés. És nagyon szívesen meg is adnám neki a szót, ez pedig a trojka szerepének és tevékenységeinek foglalkoztatási és szociális vonatkozásai a programországokban. Szerkasz úr, akkor tessék. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuánto Köszönöm, elnök asszony. Mennyi időm van? nem túl sok. A Beresz asszony azt ígérte nekem, hogy most egy kicsit több időt kapunk a vitára, mint múltkor. 10 perc, jó, hát akkor neki kezdek. És azzal kezdem, hogy először is köszönetet mondok a szakbizottság titkárságának, és minden politikai pártnak is, valamint kollégáimnak, az árnyékelőadóknak. Nagyon hosszas munka volt ez, 244 módosító, számos kompromisszumos módosító, sok munkát végeztünk, sok vitát folytattunk le. Voltak kényes és nehéz helyzetek, Például a portugálok szerettek volna néhány csatát megnyerni a spanyolokkal szemben, talán azért, mert erre már régóta nem került sor. De azt hiszem, hogy ez mindannyiunkról elmondható, hogy kiállt az álláspontja mellett. És végül az eredeti tervezet tartalma nem szenvedett sérüléseket, de sikerült mindenkinek elégtételt adni. Az EFKO és az ECON bizottság illetékesei is részt vettek a munkában. A mandátum csak négy országra terjedt ki, a saját országom Spanyolország nem vett részt benne, mert csak egy részleges program vonatkozik rá. Ugyanakkor számos más ország sem, ra, sem terjed ki a mandátum. Természetesen a nemzeti országos vitákra is figyelemmel kellett lennünk. mert ö, esetleg a választási kampányukban felhasznál, ö, meg volt az esély, hogy felhasználják a munkánkat. Ami a lényeget illeti, két dolog körül forgott a kompromisszumos vita, tehát két dolog nehezítette meg a kompromisszum megkötését. A kezdeti jelentésemben azt mondtam, hogy nagyon nehéz a gazdasági monetáris helyzet kiindulásként, tehát a kiinduló helyzet, és meg kellett vizsgálnunk, hogy hogyan oszhatjuk meg a felelősséget a trojka és a tagállamok között. Ezen gondolkodtunk, gyakran körbe-körbe mentünk, de végül is sikerült egy kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani, amely elég méltányos módon osztja meg a felelősséget. Ezt az A és a D kompromisszumban olvashatjuk, hogy a program országok szerepelnek itt, és a demokratikus módon a parlamentjeik elfogadták ezeket. Van olyan helyzet, illetve hogyha nem fogadták volna el a programot, akkor rosszabb lenne a helyzet. Mindkét fél részt vett a trojka, a program kidolgozásában és maguk a tagállamok. Meg kellett vizsgálni persze az okokat, a válság okait, nem csak magát a kiigazítási programot. Az ECON bizottság persze valóban az a bizottság, amelynek a dolga ez, hogy vizsgálja az válság okait, kivált okait és megoldási lehetőségeket. Ugyanakkor az eredmény kétszeresen is katasztrofális a foglalkoztatásra nézve, és hosszas strukturális problémákra lehet számítani szociális oldalon, különösen, hogyha a fiatalokra gondolunk. Azok az intézkedések, amelyeket végrehajtottak ahhoz, hogy bizonyos pénzügyi kérdéseket megoldjanak, olyan helyzethez vezetett, ahol sok több ilyen ország ban nem nagyon lesznek munkahelyek a jövőben, és sok ilyen országot láttunk, ahol a fiatalok a lábukkal szavaznak, elhagyják az országot, például Írországot. Oli Rén biztos úr megjegyezte ezt, és legalább egy évtizedre lesz szükségünk, hogy visszatérhessünk a régebbi foglalkoztatási szintre. Még hogyha intézkedéseket hozunk, akkor is mindenki egyetért abban, hogy nagyon komoly a helyzet, és ezekben az országokban súlyosan érinti a népességet, a helyzet, hibákat követtek el az intézkedések során. Az F E és D programok tekintetében is sokszor improvizációra került sor, nem voltak megfelelő tanulmányok, felmérések, akik szakértői tanácsot tudtak volna adni, rájuk nem hallgattak. Például a foglalkoztatás ügykérdésében kérdésében is az ILO-t, a Gazdasági és Szociális Bizottságot, vagy a Foglalkoztatásügyi Bizottságot nem kérdezték meg, senki nem kérdezte meg ezeket a szakértő szerveket. A pénzügyi főigazgatóságon, a trojkában úgy hoztak döntéseket, hogy ezekre nem támaszkodtak, semmilyen ilyen háttér nem volt, katasztrofális eredményekkel és ami a banki szektort illeti, a gazdasági szektort illeti, arra koncentráltak, ugyanakkor nem is foglalkoztak az emberi jogok, az alapjogok, az állampolgárok alapvető jogainak a kérdésével. Ezeket nem vették figyelembe, egyszerűen figyelemen kívül hagyták az Európai Parlament szerepét is. Pedig nekünk is megvan a magunk szerepe. Egyfajta despotizmusról volt szó úgymond a népért, de a népet nem kérdezték meg, úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy Európa nem volt felkészülve. Nem volt megfelelő európai kapacitás a válaszban. Nagyon improvizált megoldások születtek, és hogyha megnézzük a határidőket, amelyeket a kilábaláshoz kitűztek, akkor azt láthatjuk, hogy ezeket nem sikerült betartani, a bevételek csökkentek, és végül háromszor olyan magas a, foglal, a munkanélküliségi szint, mint korábban a szociális védelem, és védelmet is alásták, a szociális párbeszéd szinte eltűnt. Az én jelentés tervezetemben nem akartam senkit a vádlottak padjára ültetni, hanem csak fel akartam vázolni a helyzetet, rá akartam mutatni az elkövetett hibákra. Meg, hogyha megvizsgáljuk ezeket az országokat, hasonló a helyzet, de szeret, azt szeretnénk, hogy a szociális következmény ne lett volna olyan súlyos, mint amilyen. Négy-öt dolgot szeretnénk a bizottság elé tárni. Szeretnénk, hogyha a bizottság szembenézne a valósággal, megfelelő felméréseket végezne, konzultálna a szakértő szervekkel, például az ILO-val, stb. Elemezze, hogy mi történt a munkavállalókkal, a fiatalokkal, a az állampolgárokkal, a betegekkel, mindenki megszenvedte ezt az euróvezet területen bevezetett programok következményeként. Kérem, hogy segítsenek azokon az embereken, akik rettenetes helyzetben vannak. Segítenünk kell nekik annak érdekében, hogy hogy olyan helyzetbe kerülhessenek, ahol élni tudnak a lehetőségeikkel, hiszen nincsen egyszerűen kilátás a fiatalok számára ezekben az országokban. Ha követek el hibákat, akkor azokból tanulniuk kell és helyre kell tenni, a, amit elkövettek, és a, minél előbb le kell zárni ezeket a programokat. Szerencsére Írországban már befejeződött, de vannak olyan országok, ahol mindenféle probléma van -e ezek miatt. Próbáljanak alternatív programokat bevezetni európai programokat, amelyek valóban európai jellegűek, és amelyben minden intézmény részt vesz, az Európai Parlament is. Nem akarjuk, hogy az Európai Unión kívülről mondják meg, hogy mi legyen a feltételesség, vagy milyen fajta ö, ö, megszorító programokat kell bevezetni. Ö, itt vannak az európai alapok, és olyan programokra van szükségünk, amelyek megfelelőképpen figyelembe veszik az hatásokat, a szociális következményeket, és tiszteletben tartják azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az Európai Unió felvállalt. Az ILO egyezményben is vannak bizonyos korlátok. Nem szabad alapvető jogokat megsérteni a tagállamok és az állampolgárok alapvető jogait. Ugyanakkor ezeket a szempontokat igenis megsértették. Azt szeretnénk, hogy egyszer és mindenkorra találjunk megfelelő egyensúlyt az Európai Unió különböző politikai között, a gazdasági szakpolitika és a szociális szakpolitika között. És a tanács ugyan azokon az alapokon álljon, mint a foglalkoztatási tanács és a bizottság. Végső ajánlásunk, hogy nem tudunk kilábalni ebből a válságból, ha nem teremtünk, munkahelyeket, bevételre van szükség, jövedelemre van szükség, amely növeli az adóbevételt. Szeretnénk, hogy a KKV-k is kilábaljanak, magukhoz térjenek, hogy, hogy helyreálljon a hitelezés, hogy az emberek fogyasztani tudjanak. Tehát szeretnénk munkahelyeket teremteni, aktív munkahelyteremtő politikára van szükség. Segítenünk kell a legkilátástalanabb helyzetben lévő csoportokat. Ugyanis Dél-Európában elmennek a fiatalok, és ha ez így van, akkor a jövőt veszítjük el. Köszönöm. Merci Alejandro Cercas. Köszönöm szépen Alejandro Cercasnak, az előadónknak aki a Trojka tevékenységéért volt felelős. Most az árnyékok következnek. Regina Bastos, ő a néppárti, Sedonk, és utána pedig Maria Harkin következik az Álda nevében. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kedves szavakért, amiket az árnyék előadók irányában elmondott. Valóban nagyon sokat dolgoztunk együtt, és nehéz helyzetben, ugyanis az eredeti szöveg, amivel az előadó előrukkolt, hát olyan szöveg volt, amiben rengeteg nagyon szomorú melléknév volt, hogy tragikus, meg drámai, és a többi. És mi ennél egy sokkal konstruktívabb, sokkal realistább szöveget képzeltünk el, úgyhogy kicsit nehezen indultak be a tárgyalások, de aztán ahogy telt az idő, ahogy megszervezésre kerültek az árnyék jelentéstevői ülések, folyamatosan javult a helyzet. Minden egyes ülésen ott voltam, tárgyaló csapatommal együtt, úgyhogy jól dolgoztunk, tényleg hidakat építettünk egymás álláspontjai között, és így az eredeti jelentéshez képest eljutottunk tényleg egy olyan szöveghez, ami most már mindannyiunk számára elfogadható. Voltak olyan részletek, amelyek kimaradtak az eredeti szövegből, egy sokkal konstruktívabb, sokkal produktívabb, sokkal gyakorlatiasabb szöveg jött már létre. Úgyhogy számos erőfeszítést kellett tennünk, de ezeknek az erőfeszítéseknek igenis meglett az eredménye. 32 kompromisszumunk van összesen. Az LPP ezek mögé fel tud sorakozni. Úgy vélem, hogy most már tényleg objektív, tárgyilagos, realista szöveggel állunk szemben, úgyhogy tudjuk támogatni ezeket a módosítókat, ezeket a kompromisszumos módosítókat. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy egy listát kell készítenünk azokról a kritikákról, amelyekkel illetni kívánjuk a trojka munkáját, hanem inkább egy pedagógiai szemlélettel megközelített elemzést kell elkészítenünk, le kell vonnunk a tanulságokat, meg kell tanulni a leckét, össze kell foglalnunk a tapasztalatokat bizonyos programok végrehajtásával kapcsolatban. Itt van ugye a négy programország, és ezekkel kapcsolatban kellett összefoglalni a tapasztalatokat. Na most, hogy mik voltak a főbb célkitűzések ezzel kapcsolatban, azt tudom elmondani, hogy először is fel kell hívni a figyelmet ennek a négy országnak a helyzetére, tehát hogy milyen volt a helyzet ebben a négy országban a támogatási programok elindítása előtt és után. Ezek után beszélnünk kellett arról, hogy a totális csőd elkerülése volt végül is a fő célkitűzés, és a segítségnyújtást maguk az országok kérték. Tehát nem a trojka kényszerített bármit is a négy programországra, hanem a felkérés a programországok részéről érkezett. Persze az már kérdéses, hogy más megoldási lehetőségük lett volna ezeknek az országoknak, de azt semmiképpen nem mondhatjuk, hogy a központi bank, az FMI, illetve a bizottság egyoldalúan rátelepedett volna erre a négy programországra, és rájuk kényszerített volna bármit is. Itt volt ez a négy tagállam, akiknek egyszerűen szükségük volt erre a segítségre, erre a támogatásra, és ők folyamodtak segítségért a trojka irányába. Elkészültek a programok minden egyes programország tekintetében, és amikor a finanszírozás elindult, akkor annyira egyszerű, vagy hogy is mondja, mindennapos témákra kellett koncentrálnunk, mint hogy az iskolák és a kórházak működjenek, hogy a köztisztviselők fizetést kapjanak. Ezek nélkül, a, a programok nélkül ezek az alapvető szolgáltatások sem működtek volna. Akkor, amikor a trojka beavatkozása elindult, akkor mind a négy ország rendkívül mélyen járt már a válságban, nagyon kitett helyzetben volt, nagyon törékeny helyzetben volt. Szükség volt tehát ezekre a gazdasági kiigazítási programokra, mert most sem feltétlen rózsás a helyzet ebben a négy országban, de hát gondoljanak bele, hogy mennyire rossz lenne, hogyha nem született volna meg ez a program. Úgyhogy senki sem tagadhatja a tényeket, azokat a tényeket, amelyek megjelennek a szövegben is. Igen, voltak negatív szociális hatások, igen, nagyon nehéz helyzetbe került a munkaerőpiac, valóban nagy a munkanélküliség továbbra is ezekben az országokban, és különösen nagy a fiatalok körében a munkanélküliség. Ez így van, ezek tények. Viszont az is igaz, hogy a programországokat eléggé sürgette az idő, és nagyon rövid idő alatt kellett ezeket a programokat elindítaniuk. Tehát voltak negatív hatások mind a négy tagállamban, ezt természetesen nem tagadjuk. Ezek tények. De hogyha megnézzük az általános adatokat és statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a strukturális reformoknak mégiscsak volt pozitív hatásuk a munkanélküliség csökkent, és hogyha megnézem például a saját tagállamomat, Portugáliát, akkor megállapíthatom, hogy tényleg nagyon óvatosan jártunk el. Megpróbáltuk kézben tartani a helyzetet, megpróbáltunk odafigyelni a leginkább kiszolgáltatottakra, a kisnyugdíjasokra, azokra, akiknek tényleg nagyon kevés havi jövedelemből kellett elboldogulniuk. Tehát elsősorban ezeknek a szociálisan kiszolgáltatott személyeknek próbáltunk segíteni. A szociális párbeszéd is megfelelőképpen zajlott ezekben az országokban. Sőt, úgy tűnik, hogy a felek nyitottabbak is lettek a szociális párbeszéd irányába. A legfontosabb szakszervezetek képviselői nálunk mindig ott voltak, ezeken a szociális párbeszédeken, hogy láthassák, hogy milyen szociális kihatásai lesznek ezeknek a gazdasági kiigazítási programoknak. Az európai intézményeknek egy eddig soha nem látott válsághelyzettel kellett szembenézniük. Tehát eddig nem volt még példa ilyen jellegű vagy ilyen mélységű válságra. Egy óriási vihar, egy óriási örvény kellős közepén voltunk, és mindenki várta a megoldásokat az intézményektől, hogy hogyan tudnánk vajon kilábalni a válságból. létre kellett hozni azokat a mechanizmusokat, amelyek, hát ha nem is tüntetik el, de legalább valamennyire enyhíteni tudják a válság negatív következményeit. Ennek a programoknak a kialakításában részt tudott venni a parlament a szerződésben ráruházott jogoknak köszönhetően. Tehát egy soha eddig nem látott helyzettel álltunk szemben, a válság hatalmas volt, és a parlamentnek is új szerepei voltak ezeknek a programoknak a kidolgozásában. Mindannyian megpróbáltunk nyugodtan és higgadtan cselekedni, ugyanakkor merészen is bátran meghozni a döntéseket. Tehát egy igazságosabb, egy tárgyilagosabb döntéshozatali folyamatra volt szükség, ahhoz, hogy ezek az országok előrelépjenek. A néppárt nevében szeretném elmondani, hogy igennel tudunk szavazni erre a szövegre, ugyanis a két legfontosabb frakció megfelelőképpen tudott egyeztetni. Köszönöm szépen, Bastos asszony! Marian Harkin következik, aki az ALDE árnyékjelentéstevője, utána pedig a zöldektől Cornelissen asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnénk mondani az előadónak. Azért is, hogy rendelkezésünkre állt mindig. Egészen kivételes volt a hozzáállása ahhoz, hogy megpróbáljon kompromisszumot találni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznunkra vált, és tényleg köszönetet szeretnék mondani ezért. Ma még kaptunk egy kis tájékoztatást, és még mindig van egy nyitott pont néhány kompromisszummal kapcsolatban. Egy-kettőt kiemelek, aztán lenne néhány általános megjegyzésem. Az FF kompromisszummal az ötös pontban van egy ö, megjegyzésünk, ahol az szerepel, hogy an upward way of policy. Az én problémám az, hogyha tárgyalni akarunk, akkor nem lehet egy előfeltételt szapni így, ahogy ez a kompromisszumos, ahogy ez a módosító ezt megszabná. Tehát az ALDE általában véve ezzel az eljárásra nem ért egyet. Egyébként a European Public Employment Service illetően azt gondoljuk, hogy vannak nemzeti foglalkoztatási szolgálatok is, de a lényeg az, hogy itt ezt előfeltételként szabtuk meg a tárgyalásokra, és mi ezt, ezt nem tartjuk elfogadhatónak. Lenne egy kérdésem a CC kompromisszumot illetően. Azt mondja, felszólítja az EU-t, figyelembe véve azokat az áldozatokat, amelyeket ezek az országok hoztak, hogy támogassa az értékelés után megfelelő pénzügyi erőforrásokkal, ahol erre szükség van, a szociális védelmi normák helyreállítását. A kérdésem a következő lenne. Ez a kifejezés, hogy sufficient financial resources, hogy elegendő pénzügyi erőforrás, honnan származna? Hát most fogadtuk el az MFF-et, és látjuk, hogy nincs elég pénz, már mindenek megvan a helye, Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy honnan szeretné ezt a pénzt megkapni. Aztán a Z kompromisszum, ezt újra szövegezzék, ezt már várjuk. Aztán az EE e módosító. Azt kértük az előadótól, hogy ugyanaz a megszövegezés szerepeljen, amit már korábban alkalmazzuk, és hogyha ezt megkapjuk, akkor nem lesz ellenvetésünk. De az éves növekedési felmérésből átvett szövegezést szeretnénk. Köszönöm szépen az előadónak. Tényleg kitűnő ez együttműködő készsége. Úgyhogy nagyon hálás vagyok. Aztán a többit illetően nagyon rövid leszek. Ez a jelentés a trojka működését, illetően a jövőre koncentrál, nem a múltra. Tudjuk, hogy a különböző tagállamokban különbözőek voltak a feltételek és a körülmények. Ők segítséget kértek, de ebben a jelentésben kikényszerített migrációról és munkavállalásról van szó. Involuntary kifejezést láthatnak, de igazából itt ez aztán önkéntesé vált. 64 milliárd eurót szántunk arra, hogy kihúzzuk a bank, bajból a bankokat. Ha ezt nem tettük volna meg, akkor átterjedt volna a deficit a többi bankra, és összeomlott volna a rendszert, és az LKB ragaszkodott hozzá, hogy megtegyük ezt a lépést, és természetesen 6%-os kamattal adta az LKB a pénzt, azért, mert újra tőkésítettük a bankokat. Tehát, ha ebben a jelentésben azt mondjuk, hogy hogy önként kérték a tagállamok voluntarily ezt a segítséget, tehát kicsit túlzunk, de megint csak azt tudom mondani, Írországban nagyon nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a szociális háló minősége ne csökkenjen, de az OECD jelentései azt mutatják, hogy a nagyon gazdagokat és a nagyon depriváltakat sújtottak leginkább az intézkedések. Ez nem elfogadható, ha nagyon gazdagoktól elveszünk egy, még ha sokat is túlélik, de a nagyon szegények nem. Úgyhogy én még azt mondanám, hogy nem kerültünk ki, még csak most vagyunk a hurikán központjában, és úgy gondolom, hogy igazából az egésznek a hátterében az állt, hogy egy olyan valutát működtetünk, ami nem működtethető, és az állampolgárok is így látják ezt. Ezen kívül tudom, hogy ez nem ennek a szakbizottságnak a hatásterülete, hanem inkább gazdasági kérdés. De hogyha egy olyan valutánk van, ami nem funkcionális, és egyes tagországokban nagy a többlet, másokban nagy a hiány, akkor azt gondolom, hogy még mindig nagy a fenyegetettségünk, de azért nagyon köszönöm az előadónak. Merci beaucoup, Marianne Köszönöm szépen. Mari Cornelissen a zöldektől, árnyék előadó, majd pedig Edith Estrella kap most szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az előadónak. Jó pár megbeszélést tartottunk, az árnyék előadók között nem voltak ezek túl könnyűek. A végén legalábbis olyan kompromisszumokra jutottunk, amelyeket a többségünk el tud fogadni. Marian Haken legutóbbi megjegyzései a Írország segítségkérésének nem önkéntes jellegével kapcsolatban mindez szerepel legalábbis az ECON jelentésben, hiszen sok hibát követtek el, és itt a hiba elosztásáról van szó, de jó lenne, hogyha a hibát tényleg annak rónánk fel, amely, annak az intézménynek, amelyet az megillet. Itt különböző országok megnevezését nem tartjuk célszerűnek, jobb lenne, ha általánosságoknál maradnánk. Úgyhogy végül azt mondjuk, hogy bizonyos országok, vagy a legtöbb ország sok bekezdésben én jobban szerettem volna megnevezni konkrét országokat, de hát ez is nehéz, mert persze Portugáliában kisebb a különbség, mint másoknál, és kevesebbeket fenyeget a szegénység, mint más országokban. A megbízható adatok időbeli rendelkezésre állása is mindig problematikus, tehát a jelenleg rendelkezésre álló adatok a két évvel ezelőtti helyzetet tükrözik. Ez tehát nehéz, de azt hiszem, hogy sikerül egy kritikus jelentést készítenünk a trojkáról, a demokratikus elszámoltathatóság hiányosságairól, a gazdasági kérdések túlsúlyáról, hiszen ö, szó volt bérekről, nyugdíjakról, de ugyanakkor ezen a pénzen vesznek az, ember élelmiszer, az emberek élelmiszert. Ezért nagyon fontos, hogy egy üzenetet hordozzon ez a jelentés. Az a véleményem, hogy a társjelentés a gazdasági bizottságban kritikusabb a trojkával szemben, és a trojka beavatkozásainak következményeképpen fellépő emberi jogsértésekkel. Úgyhogy figyeljünk arra, hogy legyünk összhangban, és ne legyünk kevésbé kritikusok. a 214-es, 235-ös módosítót támogatják a politikai csoportok és a Hakinasszony módosítóját az egyensúlyjal kapcsolatban. illetve módosítókat nyújtottunk be a gazdaságaink kiegyensúlyozásával kapcsolatban. Ezeket nagyon fontosnak tartjuk ebben a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm, Cornelissen asszony. Estrella asszony kap most szót, és lezárom a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönöm az előadó munkáját. Nagy munkát végzett. A kompromisszumok elérésében is nagy munka fekszik. Tudjuk, hogy nem volt könnyű ez a feladat. Megfelelőképpen megalapozott jelentésről van szó, realista jelentésről. És az előadónak sikerült a kitűzött célokat elérni láthatjuk, hogy milyen drámai helyzettel néz szembe több millió állampolgár. A megszorítások miatt ezek az emberek elvesztették a munkahelyüket, a vállalatukat, a lakásukat, az üzemüket, a szakmai és szociális jogaik sérültek. Az élet színvonaluk drámai módon csökkent. a szociális lepusztulás volt megfigyelt ezekben az országokban a programok következtében. A megszorítások miatt a Trojk elismerte, hogy hibákat követtek el a megszorítások során, és hogy ezek túlzóak is voltak. Számos kritika is érte ezeket. Persze, megvan a trojkának a felelőssége, de nemzeti szintű felelősségről sem szabad elfeledkezni. Nem szabad ezt is a trojkára húzni. Azoknak a politikai döntéseknek a felelősségét, amelyeket nemzeti szinten hoztak meg. Az én országomban, Portugáliában növekedett a különbség a szegények és a gazdagok között, a szociális egyenlőtlenség növekedett. Ö, már nem fektetnek be a kutatásba, a tudományba, az egészségügybe, az oktatásba. Leállították ezeket a befektetéseket ezekbe a szektorokba. A trojka intézkedéseinek hatása még sokáig érezteti majd a hatását, főleg gazdasági szempontból. Tehát majd sokszor majd még csak a jövőben látjuk ezeket a hatásokat. Egy 10 milliós országban országból 120 ezer ember vándorolt ki. Miért? Mert nem volt munkája. A munk munka nélküliség talán kicsit növekedett, ezt mutatják az adatok. Néhány munkahely született, de a munkanélküliségi ráta csökkentése az már más dolog. Az aktív népesség csökkent egész egyszerűen azért, mert néhányan el kellett, hogy hagyják az országot. Az emberek elvesztették a bizalmukat, elvesztették a reményt képtelenek voltak bejutni a munkaerőpiacra. a munkanélkülis, fiatalok munkanélkülisége riasztó módon megnövekedett. Ez régebben viszonylag alacsony volt, úgyhogy realistának kell lennünk. Azt kell elérnünk, hogy az emberek el tudják hinni hogy van remény, felelősséggel tartozunk azokkal az emberekkel szemben, akik megválasztottak bennünket. Nem lehet mindig csak azt mondani, hogy a trojka így, a trojka úgy, és nem volt más választásunk. Oda kell figyelni a fiatalok munkahelyére, ez nagyon fontos. És következetesen kell eljárnunk, bizalmat, reményt kell adnunk a fiataloknak, hogy higgyenek az európai projektben, az európai intézményekben. Köszönöm. A Köszönöm szépen. Végül pedig visszaadom a szót Szerkesz úrnak, az előadónak. A los que han sido más favorables. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Bizonyos hozzászólások nagyon támogatók voltak, mások inkább kritikusak a kritikára, kritikákra szeretnék reflektálni. Nyilvánvaló, hogy nem tudtam minden elképzelésemet megvalósítani. Árkin asszony is említette ezeket. A kompromisszumokban megpróbáltam megkeresni a legkisebb közös töm, többszöröst. Ez egy olyan megállapodás, amelyben, amelyet a többség támogatni tud. Persze a módosítókban különféle nüanszok figyelhetők meg. Én kész vagyok támogatni a zöldek három módosítóját. A 240-est és a többit. Ugyanakkor, hát ez kompromisszumkészséget igényel, valamit fel kell áldozni. Ezt válaszolom Reginának. Nem szeretnék ideológiai vitába bonyolódni, inkább a realitások talaján szeretnék maradni és konstruktív módon eljárni. Megfelelő vízióval kell rendelkeznünk. semmire sem jó, hogyha a görögök külön vitáznak, az írek, a ciprióták, a portugálok, hanem közösen kell lefolytatni ezt a vitát. Felsoroltam néhány példát, de nem akartam országonként megnézni a helyzetet, mert akkor ebbe egyszerűen elvesznénk. A kollégák ezt nem tudják, de hogyha elfogadnék egy olyan módosítást, ahol itt erről a fontos vesztésről beszélnénk, amely a négy országban megfigyelhető volt, akkor most milyen adatot használjak? 15%-ot? De vannak újabb adatok. Ö, valóban az utóbbi időben egy kicsit javult a helyzet. Felhívtuk az Eurostatot, és valóban egy icipici javulás megfigyelhető 2013 utolsó negyedévében. Tehát ezt nem, nem tudom, hogy tendenciának nevezhetjük el már, de valóban ez a helyzet. Ugyanakkor nagyon igaz az, hogy nem szabad összekeverni a munka nélküliek számát a munkahelyek számával rengetegen kivándoroltak, és ez torzíthatja a statisztikákat. Az arány, a ráta javul, de hát azért, mert sokan elmentek. Cipruson is egy kis javulás figyelhető meg. Valóban. De figyelni kell, hogy ez folytatódik-e. Hogyha ö, most ö, ezeket az idéke, adatokat fel akarjuk használni, akkor ezt folyamatosan figyelemmel kell követni. Azzal fejezem be, kapcsolatban azzal, amit Árkén asszony elmondott, ezek a megjegyzések, meglátások valóban igazak. Írországban nagyon nagy szenvedéseket okoztak az intézkedések, a az emberek pénzügyét is érintette a helyzet, a bankszektort. Nagyon nehéz helyzet alakult ki, hogy ez javulni fog. A liberális módosítók tekintetében nem sikerült megállapodásra jutni. Ami pedig az FF módosítást illeti, itt a bérből és fizetésből élők, élőkről van szó. Mindannyian nyomás alatt vagyunk. Nem lehetett szó a valuta leértékeléséről, természetesen mivel egységes pénzről van szó egységes valutáról van szó, úgyhogy nagyon brutális módon csökkent az állampolgárok jövedelme. A vállalkozásokra is rettenetes hatással járt ez. Nyolcva, 90 százalékban érintette ezt a be, ez a belső keresletet ez valóban súlyos nehézségeket okozott. Tehát valóban a kereslet és a hitel területén deficit, valamint a jövedelmek területén deficit figyelhető meg. Azt gondoljuk, tehát az FF kompromisszumnak egy részét tudjuk támogatni, de az egészet nem. Tehát akik szegénységgel küzdenek, nehéz helyzetben vannak, Én egy óvatosabb megfogalmazást javasolnék. Az ECOFIN, a Troika, 500 millió eurót talált ahhoz, hogy megmentse a bankokat. De nem talált egy 100 millió eurót, hogy a szegénység ellen küzdjön. Hát ez csodálatos, mondhatjuk. Nem tudok kompromisszumra jutni. Ne keverjük itt össze a dolgokat. Olyan országokról beszélünk, ahol valóban segíteni kell azokat, akik elvesztették a reményt. Megfelelő forrásokat kell szánni a szegénység elleni harcra, a gyermekszegénység e- elleni harcra, az, oktatásé, az oktatásra. Nem lehet szőnyeg alá söpörni ezt a kérdést, ezt a pénzt meg kell találni. Hogyha a bankok számára, a pénzügyi szektor számára, a vállalkozások számára találunk pénzt, akkor pénzt kell találnunk e szociális válság kezelésére is. Nézzük most az EE e módosítást. Ezzel is van gondom. A liberálisok javasolják ezt az EBSCO pedig egyetért az ECOFIN tanácssal. Nem csak Olirén, biztos úr, de mi az EBSCO-nál azt gondoljuk, hogy jobb megoldást kell találni. Végezetül tehát nem tudom, hogy ez most kritikusabb jelentése, vagy kevésbé kritikus, mint az Econ jelentése. Rezsinnek mondom, hogy igaz, egy kicsit keserűek vagyunk, de nem olyan extrém módon. Mi mérsékeltebben fogalmazzuk meg az álláspontunkat, majd meglátjuk, hogy ezzel milyen eredményre jutunk. Azért nem kell szélsőségek felé elsodródni. Most már nincs olyan rettenetes ö, ö, szakadék az állampolgárok és az európai intézmények között. Megfelelő érzékenységre van szükség azokkal szemben, akik szenvednek. Az a fontos, hogy a hibákat ne ismételjük meg. Nem szabad megszépíteni dolgokat. De nem kell túlságosan élesen se fogalmazni, köszönöm. Köszönöm az előadónak. Holnap a Foglalkoztatásügyi Bizottságban újra találkozunk és a plenáris elé kerül ez a jelentés a márciusi plenáris ülésen. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk rá a következő napirendi pontra, a nyolcasra. A mentesítéssel kapcsolatos vitát kezdenénk meg. Először is az Európai Unió általános költségvetése került terítékre. közös vita következik az összes mentesítéssel kapcsolatban, tehát az Európai Unió általános költségvetése, az Európai Unió ügynökségei 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtása, ez a 9-es pont, 10-es pont, az Európai Szakképzés Fejlesztési Központtal kapcsolatos mentesítés, az Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért el összefüggő mentesítés. 11-es pont, 12-es pont az Európai Képzési Alapítvány mentesítése, 13-as az Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség kapcsolatos mentesítés. Pervans Beres az előadó mindegyik esetben, aki nincs jelen, Aleandro Szerkásznak adok szót, aki képviseli Perez asszony, Szerkász úr. Más breve, pero tengo aquí... Nos, én kicsit rövidebbre szeretném szabni. Beres asszonytól megkapom, és gyorsan föl fogom olvasni ezeket a jegyzeteket. Először is Beres asszony nyilvánvalóan bocsánatot szeretne kérni, hogy nem lehet itt ezen az ülésen, lehetetlen volt ez számára. Én köszönetet szeretnék mondani neki az elvégzett munkájáért. A mentesítésekkel kapcsolatos munkája nagyon jó, és nyilvánvalóan Beres asszony azt reméli, hogy holnap elfogadhatjuk a véleményeit. Három kompromisszumos ö, most javasol. Az egyik Őri Csaba ötlete alapján az az elképzelés, hogy biztosítsuk azt, hogy az egyszerűsített költségopciót jobban használjuk ki, mert ez nagyobb hatékonyságot jelentene ezen kívül. Van egy másik módosító is, a kettes, hármas és négyes, Marian Harkin, Őri Csaba és Gutierrez úr, amelyek azt mondják, hogy nagyon fontos az ügynökségek közötti együttműködés. Ez már kiderült az elmúlt évek során, hiszen egybe esik néha a programjuk, a protokolljuk, és tanulhatnak egymástól nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan az elképzelés az, hogy az ügynökségek múltban tanúsított jó munkájukat folytathassák. Ezen kívül Beres asszony beszeretne adni még egy módosítót a CEDEFOP-bal kapcsolatban, és reagálni szeretne a számvevőszék megjegyzéseire. Nevezetesen a számvevőszék rámutatott arra, hogy túlságosan nagy az átvitt működési költségek összege a CEDEFOP-nál egyik évről a másikra, és Beres asszony erre úgy reagált, hogy szerinte csak egy technikai pont ez, és szerinte nem az ügynökséget kell ezért hibáztatni, hiszen nagyon jól használták fel az alapokat. Tehát arra kéri Őri Csabát, hogy az első bekezdésben egy változtatást eszközölje, tehát hogy bere, vegye azt a szót, hogy ask angolul. Ez nem kritika Beres asszony részéről, ez csak egy kérés, hiszen minden jelentésen lehet javítani. Köszönöm szépen. Si, Monsieur Szerkász. Köszönöm, Szerkász úr. Őri Csaba, néppárt jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután a múltkor mindent, jószerével mindent elmondtunk, ezért valóban igen rövid leszek. Úgy látom, hogy a módosító indítványomnak egy részét az, az előterjesztő elfogadta. Egy-két esetben van köztünk nézeteltérés, de ezt majd meglátjuk a szavazásnál, mi jön ki belőle. A SZEDEF módosítóval kapcsolatban ezt már le, le, leveleztük egymással közben a, a nap folyamán, nincs kifogásom az ellen, hogy a request kifejezést az ask szóval, tehát egy enyhébb vagy bizonyos értelemben udvariasabb formulával váltsuk fel. Tehát ezt a magam részre elfogadtam ilyen értelemben, ez a kompromisszum, ez, e, e, ez létrejött ebben az esetben. Köszönöm szépen. Donc je répète pour Monsieur euh, bon, euh, Rendben van, Szerkesz úr is bólogat, hogy a request szót az ászkal helyettesítsük, tehát akkor ezzel mindenki egyetért. Őri Csabának köszönöm szépen a kompromisszumkészséget, és Marian Harkin következik majd az ALDE árnyéka. I like Mr. Köszönöm szépen. Én is, mint Bőri úr, nagyon rövid leszek, mert az elmúlt ülésünkön megvitattunk mindent, és egyetértettünk a kompromisszumban, úgyhogy nem is szeretnék semmit hozzátenni, minden rendben van, köszönöm. Merci, Amelema. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Hogyha senki más nem kér szót, és Szerkesz úr feljegyezte azt, hogy az EPP és a liberálisok hogyan vélekedtek az ő legutóbbi javaslatáról, akkor le is zárom ezeket a napirendi pontokat. Holnap fogunk szavazni mindezekben a kérdésekben. A Kokobúban is lesz szavazás, ők március 17-én szavaznak, és az áprilisi plenáris elé fogjuk majd terjeszteni ezt a témát. Egy pillanatra fel kell függesztenünk az ülést, ami konzultálok. Ah, Un instant de suspension euh, pour... Euh, Egy pillanatra tehát fel fogjuk függeszteni az ülést, hiszen meg kell várnunk Zdanoka asszonyt a 14-es napirendi pont megtárgyalásával a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezése címmel. Zdanoka asszonyt várjuk tehát. a közösségi munkaerő mintavédeles felmérésének megszervezése. dear colleagues, we can start. Kedves kollégák, akkor kezdjük a 15-ös ponttal. Javaslat a tengerészekről, 2008 per 94 per LK és 2935 per LK. Lícia, ö, Lidia Ronculéa szó és meg is adnám a szót Roncúli asszonynak. Floor is yours. Grazie. Öné a szó. Köszönöm, köszönöm szépen mindenkinek, és nagyon sajnálom, hogy megvárakoztattam önöket. Akkor a módosítókat veszem sorba, amelyeket most kaptunk meg. Először is nyilvánvalóan köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. 18 módosítót kaptam. Nagyon sok. Ezek közül számomra nem elfogadható mégpedig azért, mert az általam elkészített szöveget a feje tetejére állítaná. Én úgy gondolom, hogy az én eredeti jelentésem egy eléggé kiegyensúlyozott szöveg. Néhány héttel ezelőtt itt ismertettem önökkel, és azt hiszem, hogy a tengerészek esetében elismeri, hogy szociális juttatásokra, Szükség van ugyan, de el kell kerülnünk azt, hogy ebben az iparágban megbénítsuk a növekedést és a fejlesztéseket. Én úgy gondolom, hogy az én jelentésem megfelelő egyensúlyt teremt a között a szükséglet között, hogy megfelelő szociális védettséget nyújtsunk a tengerjáróknak, és, ahogy ezt már mondtam, ugyanakkor versenyképessé teszi ezt a szektort és lehetőségeket nyújt a munkáltatók számára is. Kezdem azokkal a módosítókkal, amiket támogatok, mivel hogy ezekből nincs túl sok. És ezek pozitív új elemeket vezetnek be szerintem, anélkül, hogy fejeteteire tetejére állítanák a szövegemet, ahogy azt már mondtam. 14 15, 16 és 18-as. Baldacchino úr a szocialistáktól a benyújtó. Különösen az ILO tengerjárókra vonatkozó rendeletét, amely 2013. augusztusában lépett életbe, szeretném megemlíteni. Ez minimális normákat vezet be, védi a tengerészeket, és a 14-es módosítóban szerepel. A 16-os módosító olyan dolgokra vonatkozik, amelyet az ILO egyezmény már lesze, lefed, a 18-as pedig az EU kötelezettséget hangsúlyozza, hogy a tengerjáró hajókon élő és tartózkodó tengerrészeket hogyan védje. Én úgy gondolom, hogy ezek a módosítók megerősítik az én szövegemet, de amikor azokról a módosítókról van szó, a 15, 19, 22-es, 26-os, 27-es és 29-esről Baldakin úrtól, amelyekkel nem értek egyet, a következőket tudom mondani. A 15-ös és a 17-es számomra nem támogatható, mert azt kérik, hogy a 2001 per 23-as rendeletet terjesztük ki a tengerészekre is. Csak hogy, ahogy én azt már mondtam, è rilevante per i beni immobili. A 2001 per 23-as rendeletet a mobilis munkavállalókra ö, találták ki, és ez nem alkalmazható a hajókra abban az esetben, hogyha egy hajót értékesítenek. Ugyanis ez esetben <clears throat> a tengerészeknek a munkakörülményei radikálisan megváltoznának. Így ez a rendelet igazából számukra nem hozna semmiféle pozitívumot. Kivéve, hogyha őket is eladják a hajóval együtt. Ami a kollektív szerződéseket illeti. Ezeket lehet alkalmazni minden egyes tagállamban, ha azonban ezt EU szinten szabnánk meg, akkor csökkenne a tengerészek száma az EU-ban, hiszen abban az esetben nem lennének érvényben, amikor az EU-s tagállamok között változtatnának munkahelyet a tengerészek, és eltorzítaná a versenyviszonyokat. 19-es módosító, egyetértek al, hogy minden egyes modern technológiai eszközt használnunk kell, de a javaslat ennek az irányelvnek a hatáskörén mutat. Én azt gondolom, hogy akkor specifikus szabályokat kellene ennek támogatására még elfogadnunk. A 22-es módosító. Kommunikáció és szociális párbeszéd nyilvánvalóan ezek nem sérülhetnek, nem veszíthetjük el ezt a fajta dialógus. 2002 per 11-es irányelv, amely a konzultációs folyamatokra vonatkozik, ezt megemlítették itt. De ide nem vonatkoztatható, hiszen teljes mértékben kifocsarná a szövegemet, ha ezt belevennénk hiszen az én jelentésem figyelembe veszi az időkülönbségeket, a munkakörülményeket, a biztonságot, a tengerészekre koncentrál. Az úgynevezett kötelező fizikai jelenlét a konzultációs eljárásokon lehetetlen lenne a tengerések számára, hiszen a hajók mobilisak. A 26-os módosító, ahogy azt javasolták, képviselői jogokat adna a munkavállalóknak, hogy blokkolják a hajók eladását. Ez azonban a hajóipart megbénítaná. Tehát a mi javaslatunk eléggé messzire mutató, hogyha figyelembe akarjuk venni azt, hogy növekedési lehetőséget akarunk biztosítani a szektor számára. Ha vétójogot, blokkolási hatalmat akarunk adni, az nem szolgálná a tengerészek érdekeit. Ez egy bevett gyakorlat, hogy a hajókat eladják a tulajdonosok egymás között, új zászló alatt hajóznak. Ez egy bevett gyakorlat, és ha ezt blokkolnánk, akkor a kollektív szerződések és a nemzeti jogszabályok összeütköznének. És ez nem szeretnénk. A 29-es módosító nagyon hasonló Elizabeth Schröter 28-as módosítójához. Ez az eredeti bizottsági javaslaton messze túlmutat. Itt megint csak a vállalkozások eladásáról, értékesítéséről van szó, és azt kéri, hogy a derogációktól szabaduljunk meg. Ez nem szolgálná a tengerészeknek az érdekét, hiszen teljes mértékben megváltoztatná a munkakörülményeiket, és ez a módosító indítvány, ha megvalósulna, akkor rosszabb munkakörülményeket teremtene a tengerészek számára, pedig a célunk pontosan az, hogy nagyobb védettséget nyújtsunk a tengerjárók számára. 23-as, 21-es, 25-ös. Schröter asszony. De nem, hagyd kezdjem a 13-assal. A 13-as módosító kitörölné a szöveg egy részét, ami a KKV-kre vonatkozik, ez pedig azt jelenteni, hogy a KKV nem KKV-k nem kapnák meg a megfelelő támogatásokat. 21-es szintén egy törlésre vonatkozik, ha megvalósulna. Azt jelenteni, hogy a házi munkákat végző, végzőket benne hagynánk a szövegben. Én szerintem ez egy jogbizonytalanságot teremtene, és ez a legutolsó dolog, amire szükségünk lenne. 20, 24 és 30. Beres asszony. 20-as. Szerintem fölösleges. A 2008-as irányelv, amely a kihelyezett munkavállalások munkavállalókra vonatkozik abban az esetben, ha a cég csődbe megy, ez vonatkoztatható a tengerjárókra is. 24-es, bármiféle leépítési védelmi mechanizmust megszüntetne. hiszen nagyon sok tagállamban van erre vonatkozó jogszabály, hogy mi történik nagyobb számú leépítések esetén, és ezek a jogszabályok jól tükrözik a hajózás specifikumait a nemzeti jogalkotóknak kell dönteniük, hogy van-e szükség új jogszabályokra vagy sem. Ha van szükség rájuk, akkor ez az ő feladatuk, hogy figyelembe vegye a tengerjárók szükségleteit is. Én úgy gondolom, hogy a jelentésem megfelelően kitér erre. 30-as azt kéri, hogy ötről két évre csökkentsük az irányelv életbe lépési határidejét. Szerintem két év öm, nem elegendő, túl rövid, nagyon sok változtatást kell létrehoznunk, és ezt 28 tagállamban. Azért legyünk őszinték, ha azt gondolja valaki, hogy 28 tagállamban az irányelvet két év alatt be lehet vezetni, akkor azt hiszem, hogy utopisztikus elképzeléseik vannak. Én nem csak azért ellenzem ezt, mert nem megvalósítható, hanem azért is, mert nagyon sok példát láttunk már arra, hogy öt év az elegendő időszak az életbeléptetéshez tehát a 30-as módosítót illetően realisztikusabb az öt év, mint a két éves. Lehet, hogy megvalósítható két év alatt is, de realisztikusabb az öt év. Hiszen ha két év alatt nem sikerül, akkor a jogsértési eljárások beindulnának, mindenki ismeri hogy ezek nagyon bonyolultak. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem folytathatjuk az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm. I give the floor. Megadom a szót a szocialisták árnyékjelentéstevőjének, Máldácsina képviselőnek. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nem voltam itt a vita elején, nem voltam itt az elejétől fogva, de hát el kellett indulnom az irodámból, és hát mire ideértem, valahol a beszámoló közepén tudtam csak becsatlakozni a munkába, de azért szeretném én is elmondani a véleményemet a módosítókkal kapcsolatban, hiszen mi is nyújtottunk be módosítókat. A bizottság eredeti javaslatának természetesen az a lényege, hogy a tengeren dolgozók munkakörülményeit javítsa, és a mi módosítóink is abba az irányba mutatnak, hogy mindenkinek joga van egy olyan biztonságos munka területhez, ahol megfelelőképpen dolgozhat, méltányos életkörülményekkel, méltányos munkakörülményekkel, amelybe a szociális védelem is beletartozik. Tehát tegyük egyértelművé, hogy egyáltalán nem az a célunk, hogy megakadályozzuk, hogy bizonyos hajókat eladjanak, de az én módosítóimmal, vagy a mi módosítóinkkal mégiscsak nyitva hagyunk olyan védelmi lehetőségeket, amelyek a munkavállalók, a munkadók és a hatóságok megfelelő konzultációját is előírják. Természetesen mindig figyelembe kell venni az ágazat specificitásait, és minden egyes jogalkotási kezdeményezésnek így kell elkészülnie. Ugyanakkor a munkavállalók jogait is biztosítani kell. Az ILO szövegeinek alkalmazása már bizonyított egyértelmű, hogy a munkakörülmények javítása a megfelelő út tehát az ILO egyezményeinek a végrehajtása megfelelő út, méghozzá három okból is. Először is az Európai Unió csatlakozott az egyezményhez, amelyel a munkavállalók jogait nemzetközi szinten javítani tudja. A tengeren dolgozók jogai is javultak, és az őket körülvévő garanciák is javultak. Ráadásul az irányelv, az ETF és a hajó tulajdonosok közötti megegyezést is szolgálja. Tehát a szociális partnerek közötti megállapodás nagyon fontos a munkavállalók jogainak javítására. Azok a módosítók, amiket mi, én nyújtottunk be, olyan területekre vonatkoznak, amelyekre nem vonatkozik az ILO egyezménye. Számunkra nagyon fontosak ezek a kérdések, ne legyenek preferenciális megkülönböztetések a hajók között, úgyhogy benyújtottunk egy olyan módosítót, amelyek kimondják, hogy egy nem EU-ban bejegyzett hajó, amely az EU vizein hajózik, semmilyen előnyt nem kaphat az EU-ban bejegyzett hajókkal szemben. Tehát szerintem az üzenet egyértelmű, megfelelő munkakörülményeket kell kapnia, minden egyes tengeren dolgozónak függetlenül attól, hogy a hajót hol jegyezték be. Ami a konzultációs és tájékoztatási eljárást illeti, úgy véljük, hogy a megfelelő technológiai vívmányokat fel kell használni, és úgy gondolom, hogy még ha nyílt tengeren hajóznak is ezek a tengeren dolgozó személyek, akkor is a modern technika vívmányaival konzultálhatóak ők is és ők is ezekkel a technikai lehetőségekkel megvitathatják a munkaadókkal a problémáikat, a munkakörülményeiket. Azt is javasoljuk, hogy legyen egy párbeszéd lehetőség a kollektív elbocsátások esetében. Itt ugye lehetnek derogációk abban az esetben, hogyha a szociális egyeztetés megvalósul, de ezeket a jogokat nem vehetjük el. Tehát nem engedhetjük meg, hogy ezek a munkavállalók munkanélkül maradjanak, és ráadásul még beleszólási joguk se legyen méghozzá semmilyen abba, hogy milyen döntéseket hoznak meg a munkaadók. El kell kerülnünk azokat a problémákat, amelyek a konzultáció segítségével megoldhatóak. A munkavállalók jogainak védelme elsődleges fontosságú ebben a jogalkotási szövegben. Vannak olyan munkavállalói kategóriák, akik nagyon kevés joggal rendelkeznek, őket természetesen további jogokkal kell felruháznunk. Nem fordíthatunk hátat ezeknek a munkavállalóknak, és mindenképpen figyelembe kell venni az ágazat sajátosságait is. Ezek a módosítók megerősítik a jogokat hogy a szárazföldön dolgozókhoz hasonlóan ugyanolyan garanciákat kaphassanak a tengeren dolgozók is. Ami az éveket, a határidőket illeti, úgy gondolom, hogy ez a rendszer tulajdonképpen már működik, úgyhogy remélem, hogy ebben is meg tudunk majd egyezni, nyitottak vagyunk a további vitákra és a további árnyékjelentéstevői ülésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Philip de Beke nevében szeretnék én hozzászólni. Ő maga nem nyújtott be módosító indítványokat, és a legutóbbi vitán már elmondta, hogy nagyon jó maga ez a javaslat, ugyanis megtalálta az egyensúlyt, az ágazat vonzósága, illetve az ágazat sajátosságai között, amelyek miatt nehéz azokat az érveket alkalmazni, amiket a szárazföldön dolgozók esetében alkalmazunk. Debeke úr természetesen a munkavállalók jogainak érvényesítéséért harcol, figyelembe véve azokat a sajátosságokat, amelyek a hajókon dolgozókra vonatkoznak. Nagyon komoly a verseny ebben az ágazatban, és sok esetben az EU-n kívülre távoznak a hajótulajdonosok, tehát az EU-n kívülre jegyzik be a hajójukat. Vannak olyan módosítók, amelyekkel nem ért egyet, többek között a 2001 per 23-as irányelv módosítására vonatkozók, de úr úgy gondolja, hogy ez az irányelv javíthatja a szociális védelmet, de csak olyan esetekben, ahol valamilyen fix helyen, például egy gyárban dolgoznak. Mivel egy hajó fedélzeten dolgozó személy specifikus helyzetben van, ezért különleges elbánásban kell őket részesítenie, hiszen egy hajó eladáskor nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek az adott hajón azelőtt dolgozók. Úgy véli, hogy az irányelv alól kivételt kellene biztosítani a tengereken dolgozóknak, és A 98 per 65-ös esetében szintén úgy gondolja, hogy javítani kell a tengereken dolgozók munkakörülményeit. Ennek az irányelvnek az alkalmazása ugyanakkor arra ösztönözheti a hajó tulajdonosokat, hogy szabadon változtassák a hajók bejegyzését, ami mindenképpen negatívan érinteni az európai piacot. Debeke úr tehát ezt a néhány módosítást javasolja, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjuk segíteni a hajózási ágazatot, amely gazdaságunk nagyon fontos ágazata, és Debakka úr köszönetet mond a remek együttműködésért. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bizottságot, kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Tekintettel a javasolt módosítókra, amelyekről ma szó esett, egyes képviselők elkötelezettségét mutatja, hogy a tengerészeket is bevonja bizonyos rendeletek hatáskörébe. Ami a 20 és 21-es módosítást illeti, a fizetés nélküli irányelv a halászokat és a háztartási dolgozókat nevesíti. Ami a háztartási dolgozókat életi, a bizottság igyekszik a háztartási dolgozók munkakörülményeit javítani. Az ILO egyezményeknek megfelelően, és nem régiben egy döntés született, amelyel a parlament is egyetértett, mely szerint ratifikálni kell ezt a fontos egyezményt a háztartási dolgozók jogára vonatkozóan. Ugyanakkor ebben a javaslatban, ennek a hatás felmérésében ez nem szerepelt. A 24-29-es módosítókat illetően a csoportos leépítéssel kapcsolatban a bizottság derogációt javasolt, hogy a KKV-kat ne terhelje túl nagy költséggel, és hogy figyelembe vegyék a tenger hajózási ö, szektor ö, sajátosságait. Ami a 27-es módosítót illeti, a ö, régi, ö, hosszú ideje fennálló ö, tengerészeti egyezmények értelmében ö, itt az EU tagállamba való regisztráció elve ö, vendő figyelembe. Ö, a zászló, illetve annak az országnak a felelősségéről van szó, amelynek lobogója alatt közlekedik a tenger aló, tengerjáró hajó. Tehát itt az Európai Unió területéről van szó. Öt éves időszakra tesznek javaslatot, figyelembe véve az egy, a különböző tagállamok különböző helyzetét. A különbség azt jelenti, hogy egy adott tagállam az öt irányelv alól milyen kizárásokat alkalmaz. Egyes tagállamok csak egy irányelv alkalmazásából zárja ki a tengerészeket. Van olyan tagállam, amelyik mindegyik alkalmazásából. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak, mondja az elnök. Most pedig visszadom a szót az előadónak. Köszönöm. Összeden szólva sok hozzáfűzni valóm nincs ahhoz képest, amit korábban elmondtam, csak néhány dolog. az internettel kapcsolatban, illetve az új technológiákkal kapcsolatban ugyanazt mondanám, amit már korábban is elmondtam. Amikor mi jogalkotóként jogszabályokat kell, hogy alkossunk, akkor együtt kell működnünk a kollégáinkkal, hogy a jövő ö, jogát valóban finomra csiszoljuk, és ezt úgy kell tennünk, hogy szilárdan állunk mindkét lábunkkal a talajon. Különben puszta holt betű marad a jogszabály, amit alkotunk. Tehát tudnunk kell, hogy valóban előremutató munkát végzünk. Megfelelő hatásvizsgálatra van szükség. Sok mindent csinálunk, amire nincs igazán szükség, de amikor, amire szükség van, arra meg nincs lehetőség. Ami pedig a védelmet illeti, a ö, nemzeti ö, jog már védi a tengerészeket. Ezt ki kell mondani, hogyha azt az üzenetet ö, akarjuk ö, célba jutatni, hogy ne, nincsenek védve, akkor ez félrevezető, ez torzító. Az rendben van, hogy modernizáljuk a munkavállalókat védő jogszabályokat, de hogyha ezt olyan módon tesszük, hogy az megfojtja az üzletet, akkor az nem előremutató. Különösen egy olyan iparág esetében, amely nagyon is sér, sérülékeny, és további költségeket már nem tud elviselni. A hajótulajdonosok, a szakszervezetek és érde, minden érdekelt már részese a kollektív csoportos leépítési folyamatnak. Nagyon is támogatom, hogy különböző álláspontok hangozzanak el, érvek és ellenérvek, de nem szeretném, hogy az önzés blokkolná a folyamatot. A bizottság felvetéseire inkább nem is válaszolok, mert félek, hogy túléles lenne a nyelvem, úgyhogy abba is hagyom, köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A március 18-án nézzük meg majd a kompromisszumos javaslatokat, és szintén március 18-án szavazunk, a plenáris ülésen pedig talán az áprilisi második ülésszakon. Most pedig térjünk vissza 14-es pontra a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezése. Itt van az előadó? Remek. A Foglalkoztatási Bizottság elfogadta ezt a jelentést, és megadom a szót az előadónak Tatjana Zdanokának. Köszönöm szépen. A trialóguson ahogy már erről beszámoltam decemberben. A koreper döntése nem volt számunkra a parlament számára elfogadható, és a litván elnökség alatt nem tudtuk lezárni ezt a témát. A görög elnökség kompromisszumos javaslatokat tett, Ez az egyezmény adhok modulokra vonatkozik, mi pedig a parlament részéről azt gondoljuk, hogy bele kell, hogy tudjunk szólni a minta méretébe és az adhok modulokkal kapcsolatos más egy, egységekbe. Ez egy politikai kérdés, hogy hogyan vitassuk meg az évente egyszer felállított adhok modulokat, és a külön felméréseket a külön területekre, például a fiatalok, munkanélkülisége, bevándorlók, stb. stb. Megvitattuk a görög soros elnökség javaslatait, ez úgynevezett almodellekből áll, néha megvalósítási, néha delegált aktusokból állna, és a tárgyaló csapat felhatalmazta a titkárságunkat és a parlament jogi szolgálatát arra, hogy egy technikai ülésen vitassuk meg a különböző véleményeket. Nagyon eh, hálás vagyok az elnöknek, aki a tárgyalást vezette, és a titkárságnak is. hogy most felkarolják ezt az ügyet a tanácsal szemben. Köszönöm. Köszönöm. Ha megállapodás születik, akkor a szavazás itt is március 18-án történik meg legkésőbb. Ez lett volna az utolsó napirendi pontunk ma. Mégpedig azért, mert a 16-os napirend a szavazás után kerül sor a holnap 11.30-kor. Köszönöm mindenkinek szép estét!